szavazásra kerül sor, hogy lássuk, hogy valamennyi frakció megfelelő létszámban van-e jelen. Meg is nyitom ezt a próbaszavazást. Nem, még nem mondtam, hogy lezártam a szavazást, megnyitom egyelőre a próbaszavazást. Tehát még továbbra is csak próba szavazás. A hivatalos szavazás meg sem kezdődött, lezárult még mielőtt én megnyitottam volna a próbaszavazást. Mindenki szavazott a próba szavazáson? Mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Jól néz ki a helyzet, akkor hivatalosan is szavazhatunk. Tehát a bizottság javaslatáról szavazunk, hogy Klinc úr kerüljön kinevezésre, tehát lehet igen, nem nem, vagy tartózkodással szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34 igen, egy ellenszavazat, négy tartózkodás. Ezzel, azzal az ajánlással élünk, hogy Wolf Klintz úr töltse be ezt a pozíciót, és ezt az eredményt fogjuk majd tudatni az elnökök értekezletével. Most pedig akkor eltérünk a következő napi rendi pontra. Ami nem más, mint a foglalkoztató nyugellátás szolgáltató intézmények tevékenységes felügyelete. Hát ezt angolul egyszerűbb lesz nekem előadnom, mivel angolul áll előttem ez a napirendi pont. Brian Hayes az előadónk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy ezt a témát ismertethetem itt a szakbizottság eh, beli kollégák számára. Ez az első eszmecserénk, azt gondolom, a tanács megállapodása óta, amely néhány hónapja született meg. Szeretném elmondani, hogy a többi árnyék előadóval alig várom az együttműködést, némelyekkel találkoztam, nem mindenkivel, úgyhogy a következő időszakban bízom benne, hogy kiváló lesz az együttműködésünk ami a szakbizottságok, illetve a tagok könnyebb tájékozódását szolgálja. Elérhetővé tettünk egy olyan fájlt, amelyben világosan érthető nyelven le van írva az EU szempontjából ennek a kérdésnek a lényege. Tehát a javaslat nem egyszerűen csak megvalósítható Juncker bizottsági elnök úr hatékonyabb szabályozásának részeként, hanem a bizottság úgy döntött, hogy megpróbálja ezt bevezetni, illetve a tanács még az olasz soros elnökség alatt napirendjére tűzte és megtárgyalta. És ehhez csak gratulálni tudok. Tehát gyakorlatilag a jelenlegi EU nyugdíj helyzetet, tájképet alakítaná át rövid időn belül ez a javaslat. Az irányelvet a 2003-as első változathoz képest miért módosítaná a bizottság? Egy kis hátteret szeretnék ehhez mondani. A foglalkoztatási nyugdíjpénztáraknak a helyzete. Félbeszakítja az elnök. Megkérhetlek röviden tehát röviden félbeszakíthatnám, nagyon kellemetlen ez számomra, de Ferber kolléga 10 perccel korábban kezdte meg a napirendi pont tárgyalását, és hogyha szétnézek itt a körbenézek, akkor az árnyék előadók egyike sincs tulajdonképpen jelen. Éppen ezért én azt javasolnám, hogy tartsunk egy kis szünetet, és negyedkor a kiírt időpontban kezdjük meg ennek a napirendi pontnak a tárgyalását. Köszönöm. So, damit machen wir eine Pause bis 16 Uhr. Tehát akkor szünet 16 óra 15-ig 10 perc. Akon Point nine Reloaded. <laughs> Tehát akkor újra indítjuk Econ 2.0. Kedves kollégák, ha csak körülnézek, akkor úgy látom, hogy az árnyék előadók sorai is feltöltöttek valamelyest, de legalábbis az időpont most már stimmelt, itt kellene lennie minden érintettnek, árnyék előadónak is, és akkor most újra megkérnem Bryant, hogy boldogítson minket bevezető szavaival, amelyeket már részben meg is osztott velünk. Részemről még egyszer elmondanám a kollégák szemére, hogy ez az első eszmecsere, majd júliusban fogunk szavazni erről a véleménytervezetről, tehát több lépésben tárgyaljuk majd ezt most. Először is akkor Brian, tiéd a szó. Köszönöm ismét elnök úr a szót örülök, hogy lehetőség nyílt ebben a fontos kérdésben egy első eszmecserét tartani. Köszöntöm az árnyék előadókat, illetve az előadókat, akik itt vannak körünkben. A korábbi egyeztetéseink nagyon jól alakultak, úgyhogy várom a további sikeres együttműködést. Ez egy téma indító megbeszélés, úgyhogy ahogy a kollégák is tudják, elnök úr, két hete körbe küldtük a vonatkozó munkaanyagot, amiben szerepel részletesen a témakör leírása, és reményeim szerint egyszerű, érthető nyelven az iOS 2-es rendszer. És remélem, hogy a kollégák is érthetőnek, használhatónak tartják ezt az anyagot. Ahogy korábban említettem, felvetődött, hogy ez a témakör esetleg nem halad tovább mert a Juncker bizottság a hatékonyabb szabályozás keretében komolyan megfontolta, hogy tovább akarja ezt vinni. Aztán úgy döntött, hogy igen, haladjon a téma, és ahogy a kollégák tudják, tavaly decemberben az olasz elnökség alatt a tanács megállapodott az általános megközelítésről. Úgyhogy megszületett a javaslat. Megvan az általános megközelítés, amelyet a tanács jóvá hagyott. És ez legalább két EU-s intézménynek a helyzetét részletesen meghatározza. Szeretném az IRP javaslatnak a lényegét ismertetni, illetve az általános foglalkoztatói nyugdíj képet szeretném felrajzolni mert itt komoly aggodalmak jelennek meg, és a foglalkoztatói nyugdíj rendszer a teljes háttér értelmében látható át. Így érthetjük meg, hogy a módosításokat mire tekintettel javasolja az Európai Bizottság, tekintve, hogy az első foglalkoztatói nyugdíj irányelv az 2003-ban már megszületett tehát alapvetően itt egy foglalkoztató nyugdíj pénztárrendszerről van szó, és az a célja, hogy a munkáltatók ki tudják fizetni a munkavállalóiknak a nyugdíjat. A kettes pillér keretei közé illeszkedik ez. Az első, az a szokásos öregségi nyugdíj, járulék alapú ez az alapnyugdíj rendszer. A hármas pillér pedig az önkéntes nyugdíjpénztárakból tevődik össze. Tehát így néz ki a három pillérből álló rendszer, és a kettes pillér a foglalkoztatói nyugdíj. 120 ezer foglalkoztatói nyugdíjpénztár létezik európai léptékben, vannak egészen hatalmasnak nevezhetők, nagy vállalatok, nyugdíjpénztárai, és vannak egészen kicsik is, száznál kevesebb taggal. Tehát a kicsi és a nagy keverten jelenik meg. Több ezer kis nyugdíjpénztár szerepel a munkaanyagunkban. 2,5 trillió az összvagyon, amit kezelnek, ami nagyjából 20%-át fedi le a munkaképes korú európai polgároknak. ...2012-ben csak 84%-a volt lefedve az európai nyugdíjpiacnak, ezen nyugdíjpénztárak által, és a határon átnyúló lefedettség jellemzően hiányzik, ezen változtatni kell majd. Azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyoznom, hogy mennyire fontos dolog ez EU léptékben, hiszen a, az öregedés előre tör, és 26%-ról meg fog duplázódni 53%-ra fog felmenni az Európai Unióban a nyugdíjaknak az aránya. Tehát ez azt jelenti, hogy két dolgozóra jut most egy nyugdíjas, és hogyha a trend folytatódik, akkor romlani fognak az arányok, és egészen visszájára fordulhat a helyzet. Úgyhogy ez komoly kihívás a tagállamok számára. Óriási nyugdíj igények merülnek fel, ezekre forrást kell teremteniük a tagállamoknak biztosítani kell a nyugdíjak kifizethetőségét. Tehát az egyes pillér, a kettes, illetve a hármas pillér keretében a tagállamok feladata, hogy továbbfejleszék a nyugdíjrendszeréket. Egyesek sokat tettek, mások kevesebbet, mert az idősebb korcsoport másképp alakul, vagy a gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, de akárhogy is a foglalkoztatói nyugdíjról szóló irányelv szerepe az lenne, hogy hatékonyabbá váljon a rendszer, illetve megteremtsük a forrásokat. Szeretnénk hatékonyabban működtetni a foglalkoztatói nyugdíjrendszert. Ahogy említettem, az első irányelv 2003-ban született meg, és akkor be is vezették. Az volt a célja, hogy a foglalkoztatói nyugdíjpénztárak lehetővé tegyék a munkavállalók szabad mozgását több határon átnyúló tevékenységet szerettünk volna lefedni nyugdíjpénztárakkal. A tagállamok azonban különbözőképpen valósították meg a rendelkezéseket, és végül is nagyon kevés határon átnyúló foglalkoztatói nyugdíjpénztár jött létre, illetve működik. A bizottság szerint ez az egyik ok a módosításra. Tehát egyszerűen a rendkedvéért én az ír parlamentnél 18 évig foglalkoztam jogalkotás felülvizsgálatával, ami azt jelenti, hogy egy jó visszatekintő képen van arról, hogy hogyan alakult ennek a területnek a szabályozása, illetve hogy mit jelent a modernizálás. A bizottsági javaslat azt gondolom, hogy figyelembe veszi azokat az akadályokat, amelyek a határon átnyúló foglalkoztatói nyugdíjrendszerek útjában vannak. És úgy látom, hogy a járulék alapúról a járadék alapú rendszerre kell átállnunk. és átfogó módon felül kell vizsgálnunk a nyugdíj rendelkezéseket. Nyilván, ha az ember ingatlant vásárol, nagyon fontos a vételi döntés meghozatal akkor, hogy hol fog dolgozni, milyen kilátásai vannak, és hogyha az európai munkaerőpiacot nézzük, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az emberek a munkahelytől teszik függővé, hogy hol vesznek ingatlant, hová költöznek, tehát ezek a szempontok, tehát az alapvető információ igényét vetik fel, alapvető tájékoztatást várnak az emberek a kormányoktól. Az ügyben is, hogy hol számíthatnak eh, megfelelő nyugdíjra. Úgyhogy az eredeti szöveg jelentős mértékben átalakult. A határon átnyúló eh, nyugdíjhordozhatóság tekintetében, illetve a befizetések és a e, járulékoknak a szabályozása terén. Én úgy látom, hogy néhány tagállam esetében az általános egyetértés a megközelítésről az olasz soros elnökség alatt azt jelenti, hogy gyakorlatilag néhány tagállam számára ez egy rendkívül kényes kérdésnek számít, illetve érzékeny terület. Azzal zárnám, hogy én magam milyen megközelítést követek. Elsősorban látni kell, hogy az egyes tagállamokon múlik, hogy milyen nyugdíjpolitikát alakítanak ki. Nagyon helytelen lenne szerintem, hogyha egyfajta fazont szeretnénk erőltetni ezen a területen. be kell látnunk, hogy az európai nyugdíjellátás erősen tagállam függő most, és az is fog maradni. Azt is látnunk kell, hogy korábban egyes tagállamokban nagyon szoros volt a szövetség, illetve az együttműködés a munkáltató és a munkavállalói kör között. Tehát nagyon erős elkötelezettség volt a foglalkoztatói nyugdíjaknak a szinten tartása terén. Ez különösen az európai dimenzióban érvényes. Tehát a szakszervezetek, illetve a munkavállalói csoportok érdekképviselete ehhez ragaszkodott. Tehát, hogy a tisztességes nyugdíjakat az időskorra garantálni kell. Aztán néhány országban sokkal erősebb kihatásokkal jár ez, mint máshol. A foglalkoztatói nyugdíjrendszer az egyrészt visszahat a munkaerőpiaci mobilitásra, 3,5 százaléka a munkavállalóknak, nagyjából 8 millió munkavállaló vándorol, illetve mozog az EU-n belül, legyünk őszinték, az várható, hogy egyre többen költöznek majd, hogy munkát tudjanak vállalni. És itt a döntésben lényegi szempont lehet, hogy megfelelő nyugdíjra számíthatnak-e. És ezért kell rendeznünk ezt a területet európai szinten. Úgyhogy valóban versenyképességi, mobilitási szempont az, illetve a jövőre felkészülve kell szabályoznunk a nyugdíjrendszert. A tagállamok közötti foglalkoztatói nyugdíjrendszerre egyszerűen szükség van, hogyha azt akarjuk, hogy a munkaerőpiaci lehetőségeket kihasználják a munkavállalók, és más tagállamban is munkát tudjanak vállalni. Azután meggyőződésem szerint a foglalkoztatói nyugdíjrendszer a belső piac érdekében is áll, azt szolgálja. Nem szabad túl szabályozni ugyanakkor ezt a területet, nem szabad túl sok administratív terhet rakni az érintettek vállára. Üdvözlendőnek tartom, hogy a bizottság a biztosítói, illetve a fizetőképességi szabályokat nem emelte át egy az egyben ide, mert az összeroppanthatta volna a nyugdíjpénztárakat a tagállamok, illetve a kormányok számára létfontosságú, hogy a nyugdíjpénztárak működni tudjanak, fizetőképesek maradjanak, és hogy ki tudják fizetni a nyugdíjakat a nyugdíjasaiknak. Tehát azt gondolom, hogy a fizetőképességre vonatkozó szabályok, a szolvenci rendeletnek a rendelkezései itt tévedést jelentenének. Tehát hiba lenne bevezetni, nem szabad ebbe az irányba menni. A fontos hogy megfelelően kommunikáljuk a munkavállalók felé, hogy mik a jogosultságaik, mi a rendszer, illetve mekkora hozamra számíthatnak a jövőben. Ezeket a kérdéseket megfelelően kell kezelni, válaszokat kell adnunk a kérdésekre. Látunk jó példákat, Hollandiában például, ahol egy kiváló modellt dolgoztak ki. Tehát tájékoztatnak, elérhetővé teszik az adatokat az érintettek számára, és ezt a modellt kellene felmutatni, terjeszteni a tagállamok körében, persze anélkül, hogy rájuk oktrojálnánk, kötelezővé tennénk ezt a modellt. Ez az általános megközelítésem amennyiben a szakbizottság egyetért, illetve a koordinátorok elfogadják ezt, én javaslom, hogy tartsunk egy közmeghallgatást ebben a témában valamikor május során. Nagyon nyitott a hozzáállásom, és várom az észrevételeket. Egyrészt az árnyék előadóktól, a szakbizottsági kollégáktól, hogy hogyan fejleszthetnénk ezt még tovább, hogyan tehetnénk még jobbá ezt az anyagot, hiszen a nyugdíjellátás létfontosságú, és néhány országban már is egy igen stabil, robosztus nyugdíjrendszer alakulhatott ki. És azt gondolom, hogy az Unióban is ilyen architektúrára van szükség. Köszönöm, és elnézést, hogy hosszan beszélt. Köszönöm szépen ezt az érdekes bevezetőt, most pedig a szocialisták nevében első árnyék előadóként Paul Tán nevében Annelies Dotz. Köszönöm szépen. Ahogyan az elnök úr is említette, Paul nevében kértem szót. Nagyon sajnálja, hogy ma nem lehet itt. Már részletesen megvitattam vele ezt a kérdést, és e, megismétlem azt, amit megkért, hogy tudassam önökkel. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a munka dokumentumért, hiszen nagyon jól összefoglalja a kulcsfontosságú kérdéseket ebben a kérdésben és nyilvánvalóan mi is elkötelezettek vagyunk a már létező foglalkoztatói nyugellátás szolgáltató intézmények eh, eh, megtartása mellett, de hát vannak olyan tagállamok is, nem olyan sok, ahol olyan nyugdíjellátó rendszer működik, ahol a második pillér nagyon erős GDP arányosan, és fontos, hogy a szociális célú intézmények is figyelmet kapjanak, és a pénzügyi piacon is fontos, hogy milyen szerepet játszanak ezek az intézmények. Azt is megkérte a kolléga úr, hogy hangsúlyozza, milyen aggályai, fenntartásai vannak ezzel a kérdéssel, ezzel a területtel kapcsolatban. Helyz úr munkadokumentuma említi azt, hogy a bizottság hatástanulmány csoportja már megvizsgált ezt a kérdést, de nem tudott pozitív véleményt kiadni, és Paul ugye úgy véli, hogy ez egy nagyon fontos tény, és osztja az előadó fenntartását, azaz, hogy ennek a hatás tanulmányi csoportnak a fenntartásai bizony nagyon is érvényesek, és az Európai Parlament kutatási csoportja is szintén nagyon kritikusan értékelte ezt a kérdést, és fontos egy nagyon részletes hatástanulmány, amely feltárna azt, hogy milyen hatásokkal bírnának a javasolt intézkedések. Hogyha magasabb saját tőke követelményeket bevezetnék, akkor ezzel kapcsolatban a bizottságnak tájékoztatnia kellett volna bennünket arra vonatkozóan, miért állnak ki továbbra is a javaslat mellett. Paul számára nem egészen érthető, hogy miért kellene itt fellépni, hiszen a kívánatos időről, menetrendről, a az intézkedésekről sem szól ez a javaslat, éppen ezért érdekelne bennünket, hogy a bizottság talán egy kicsit részletesebben az eszmestere után tájékoztatást nyújtana arról, hogy ez a javaslat és mit is céloz. Aztán a kolléga kérni az árni előadókat, hogy vitassák meg ezeket a kérdéseket a szocialistákkal, és különösen a jobb szabályozás menetrendjével kapcsolatban itt fontos kérdések merülnek föl, hiszen e, például ez a javaslat sem üti meg a szükséges mércét. E, kérdés, hogy miért van szükség olyan javaslatokra, amelyek mögé nem tudunk felsorolkoztatni érveket. Köszönjük szépen, most pedig Ashley Fox az LCR e nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ezért az átfogó és nagyon hasznos munkadokumentumért összefoglalja talán 8 oldalban, vagy annyiban sem, hogy milyen kérdésekkel állunk itt szembe. És nagyon jó kiindulási alap mindenki számára, hogy elolvassa ezt az összefoglalót. És én osztozom a szocialista árnyék előadó nézeteiben, a bizottság hatástanulmányokkal kapcsolatos testülete vonatkozásában, amely ugyan nem tudott pozitív véleményt kibocsátani. Tehát kérdés, hogy uniós szinten szükség van-e a fellépésre. Tekintete arra, hogy a bizottság nem vonta vissza a javaslatát, úgy gondolom, hogy az előadó az egyetlen értelmes megközelítést alkalmazta, de én arra is nyitott lennék, hogyha esetleg azt jutatnánk meg, hogy nincs szükség a javaslat további megvitatására. Itt a belső piac, az átláthatóság fontos, éppen ezért egyetértek az előadóval, hogy nincs arra kilátás, hogy itt mindenki számára egységes megoldást tudjunk kialakítani és szociális célú intézményekről van szó, a nemzeti munkajogi hagyományokkal szoros kapcsolat ott ápolva alakultak ezek ki, itt fontos a rugalmasság biztosítása a tagállamok számára hogyha ezeknek a foglalkoztató nyugalete szolgáltató intézményeknek nagyon sok pénzt, energiát, időt kell arra fordítaniuk, hogy eleget tegyenek a saját tökével és hasonló a felügyeleti eljárásokkal kapcsolatos követelményeknek, akkor ez nagyon hátrányos lehet számukra, hiszen semmiféle látható előnyel nem jár ez számukra mi most a felügyeleti eh, rendszerekkel kapcsolatban inkább ellenezzük ezt a szigorítást, mint sem, hogy támogassuk. És eh, most röviden felsorolnám a fenntartásokat. Az, hogy valamennyi érintett szakértőnek kell lenni, illetve megfelelő szakképzettséggel kell rendelkezni. Ez azt jelenteni, bár ezt most már a rendelkezésbe távolították, akkor én hálás is vagyok ezért, mert különben a vezető testületekben a kinevezések nagyon nehézkesi válnának. Aztán a költség, a hatékonyság kérdése is fontos. Aztán az átláthatóság tekintetében az egymást átvedő intézkedések és komoly kedvezményekkel járhatnak a nyugdíj ellátásokkal kapcsolatban és az uniós kompetencia kérdéses felmerül itt. Aztán a felülvizsgálati követelmények a rugalmasságot nagyban csökkentenék a tagállamok számára. A, egy igencsak tagolt piacon. Én nagyban támogatom az előadó megközelítését, azaz, hogy a módosítások elfogadása tekintetében teljes jogalkotás eljárása van szó, és, és szeretném, hogyha a szabályozási eljárási rendre vonatkozó javaslatokat is visszavannak. A, a bizottság eredeti javaslatának nagy részével kapcsolatban úgy gondolom, hogy a parlamentnek inkább a tanácsi javaslatokra kellene támaszkodni, hogy a legjobb megoldást tudjuk nyújtani. Most pedig az álda nevében Szafia Intfeld. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek elnézést kérek, hogy egy kicsit késtem, de elég nehéz két szakbizottság között ingázni. Ezért jöttem egy picit később. Két alapvető elvet kell mindenképpen szem előtt tartanunk, főleg itt a vita során ez kell, hogy vezéreljen bennünket. Az egyiket a jelentéstevő is említette már. Egy óvatos megközelítésünk legyen, ugyanakkor ne legyen semmiféle tabu. Az, hogy négy országban, amelyeket a leginkább érint ez a téma, az, hogy minden rendben lenne, és ezért nem kell mindent részleteiben megbeszélni, szerintem ez egy túlságosan gyorsan levont következtetés. Másodszorban pedig legyünk nagyon óvatesek, hogy ez a vita ne csak négy országra terjedjen ki nagyon is egy európai megközelítésre, egy európai kezdeményezésre volna szükség. Osztom azokat a célkitűzéseket, amelyek az eredeti irányában szerepeltek, illetve az átdolgozásban, hogy a belső piacot teljesítsük ki, és a, a korlátokat szüntessük meg, biztosítsuk a nyugdíjakat, és ezeknek a kifizetését is biztosítsuk. Nagyon sokszor elhangzik az, hogy azért, mivel az IORP gyakorlatilag állami feladatot lát ér el, ezért nem kell róla beszélni. Hát pont ezért kell, én azt gondolom, mégiscsak napi rendünkre tűzni. A foglalkoztatási nyugeletási rendszer azért hiába állami fenntartású, azért nem immunis a problémákkal szemben, és ezt mutatta a válság Sőt, vannak egyébként hát pontosan ennél fogva nagy hátrányai is az ilyen rendszernek. Az én országom is példa erre. Vannak súlyos problémánk és gyengeségek. Úgyhogy a kockázat, és ezt mutatta meg a pénzügyi válság is, hogy ezek a kockázatok egyre nagyobbak, és a fiatal generációkat érinti. Hogyha a rendszerről beszélünk, akkor látnunk kell, hogy az idősek és a fiatalok számára is biztosítani kell majd a juttatásokat aránytalanul a fiatal generációknak a vállala tevődött át a teher, és éppen ezért fontos, hogy ennek a rendszernek a, a biztos mi voltát, hogy egy olyan viszonylag semleges kifejezést használjak, ami talán nem kergeti ki itt a tagokat a teremből, tehát ezt kell megőriznünk. Na most, hát nem úgy, mint a gyémántok, azért sok minden más változik, és sajnos ilyen változó maga a nyuggaellátási rendszer is, az emberek is változnak, a, a korhatár is változik, az emberek is változnak, mert nem fiatalon, 15 évesen kezdenek el dolgozni, nem egy életen át ugyanannak a munkáltatónak dolgoznak, mobilisabbak a fiatalok az Európai Unión belül, lehet, hogy nem állami intézménynél dolgoznak, hanem akár magánzónként, céget alapítanak, aztán néha kiszállnak a munkaerőpiacról, Úgyhogy az európai munkaerőpiac is megváltozott, nem csak az azon dolgozók. Úgyhogy ezért fontos, hogy ezt európai szinten vitassuk meg ezt a kérdéskört. Most sajnálatos, hogy az én országomban nagyon sokszor egyből elkezdenek kiabálni, hogy Brüsszel ne tegye rá a kezét a mi nyugdíjainkra, mert hát erről szó sincsen. Sokkal inkább aggaszt az, hogy a nyugdíj alapok hogyan is kezelik a pénzeket és hát eh, ahogyan mondtam, ez a jövő generációinak az esélyeit is akár eljátszhatja. Ne legyenek tehát tabuk ebben a vitában. Azt gondolom, hogy mindenképpen van felelősségünk a jövő generációival szemben, nem csak a jelenlegiekkel szemben. Zárásképpen pedig szeretném elmondani a hiányzó, nem itt lévő holland kollégámnak, úgyhogy ezt üzenem neki, hogy a szavai egy kicsikét arra a tényre utalnak, azt visszhangozzák, hogy a szociális partnereknek nagy a, mond, a ráhatása a nyugdíjrendszerekre, nem úgy, mint a szakszervezetek, mert ezeknek a tagsága évről évre csökken. Azt hiszem, hogy 56 százalékra esett vissza a tagság, úgyhogy még egyszer mondom, mindenképpen nem csak a jelenlegi generációkra, hanem a jövő generációkra is oda kell figyelnünk. Elnök, köszönjük szépen, a képviselője következik, Krispó képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Hát a bizottság most asztalon lévő javaslata ugye a szolidárisabbnak nevezhető állami rendszerekkel is foglalkozik. Ugye tudjuk, hogy a szakszervezeteknek a vívmányairól volt szó eredetileg, és ezeket figyelembe is kell venni. Még akkor is, hogyha voltak itt közben esetleg rossz gyakorlatok. Azok az ágazatok, ahol magasak a bérek, talán ott jelentkeznek ezek a problémák a legsúlyosabban. És elemeznünk kell pontosan az munkaerőpiacot is. Sokan igyekeznek korlátozni a munkavállalóknak a mobilitását különböző intézkedésekkel, mi viszont úgy gondoljuk, hogy mindenképpen a legjobb gyakorlatok mentén kell kialakítani a nyugellátást. Nagyon fontos, hogy legyenek ágazati tervek, ezeket támogatni kell, és hogy a saját tőkésítését a cégeknek megakadályozzuk. A származási ország elvét is megemlíteném ebben a kontextusban, hiszen Arról van szó, hogy azt az országot kell előnyben részesíteni, ahol az ember dolgozik, nem pedig azt, ahol letelepedett. Úgyhogy mindenképpen megfelelő rendelkezésekre, szabályokra van szükség, ezeket pedig át kell ültetni a gyakorlatba. Hogyha a tőke mozgásba lendül, és a beruházásoknak is megvan a szabadsága, akkor ezeket felügyelni kell szükséges. A megfontolás a Juncker terv mögött ugye a beruházás. És az elképzelés az az, hogy ezt irányítani kell, legyen majd tőkeátéleteli hatása is, de nem csak a mm, normál halandó munkavállalókra kell mindent terhelni, mert hogyha így járunk el, akkor megint nagyon nagyok lesznek a kockázatok, hogyha nincs szabályozva a tőke vagy a beruházásnak a mozgása. Ez akár a munkavállalóknak a saját vagyonát is veszélyeztetheti. Ugye a nyugdíj alapokat eh, sokszor kaptuk rajta azon, hogy nem megfelelően kezelték a pénzeket, és a kedvezményezetek pedig nem kapták meg a nekik járó ellátást. Miguel, köszönjük. Most pedig akkor bázájkat kapnék szót utolsóként. Köszönöm szépen, először is köszönöm ezt a munkadokumentumot, amely végül is lökést ad ennek a vitának, és én is úgy látom, hogy ebben az első körben, amikor is az árnyékjelentéstevők már eszmét cserélnek, mm, kirajzolódik, hogy ki mit gondol. Azt kell mondanom, hogy egy kicsit meglep, amit Tán képviselőnk, társunk üzent, hogy egyáltalán nincs meggyőződve arra, hogy egyáltalán szükség volt arra, hogy napirendre tűzzük ezt a kérdést. Ez tényleg meglep, mert én teljesen másként gondoltam, és úgy tűnik, hogy ez egyfajta holland vitává fog kerekedni, a hatból négyen hollandok, de nyilván azért nem csak az a pár ország az, akit érint ez a kérdéskör, hanem azért itt óriási pénzekről van szó, amelyek jóval túlmutatnak azon, ami akár Hollandiát illetően mindez jelenthet. Úgyhogy ezért is tűztük napirendre ezt a kérdést. Úgyhogy szerintem ez egy magától érdetődő. A másik dolog, Szofival abszolút e- egyetértek, tényleg nagyon sok minden megváltozott. Itt most a, az ellátás, a járadék és a járólék közötti elmozdulást figyelhettük meg az elmúlt időszakban. És nyilván akiknek van nyugdíjpénztári tagsága, azoknak igenis lehet elvárása az, hogy tudják, tudhassák, hogy mi történik a pénzükkel és, eh, és hogyha mm, az a tekintetben is van változás, hogy már nem ugyanannál a munkáltatónál dolgozom egy életen át, nyilván annak is lesz kihatása a nyugdíjakra és az ellátórendszerekre is. Úgyhogy egyetértek eh, Szofival, egyetértek a raportőrnek az óvatos megközelítésével is, és nem hinném, hogy bárki is a nem óvatos megközelítést propagálná, biztosan nincs így, de ha megnézzük, hogy a tanács merre tart, akkor az is lehet, hogy ez egy non-approach, azaz egy nem megközelítés, ami az asztalra került ajánlatként. Na most a bizottság a jogalapra eh, vonatkozóan azt mondta, hogy itt egy belső piaci eh, témakörről van szó. Hát szerintem nem ezért tárgyaljuk a foglalkoztatói nyugellátási rendszert. Az, hogy ezek a rendszerek dolgozhatnak határon átnyúlóan, és hogy egy német cég mondjuk majd egy holland nyugellátórendszert alkalmaz, vagy fordítva, szerintem nem erről van szó alapvetően. Itt a biztonság az alapvető kérdés, és az átláthatóság a fogyasztók szemszögéből. Számomra ez a két kulcsfontosságú aspektus. És szerintem ezt kellene aláhúzni a javaslatban is, ami a biztonságot illeti. Azt tudom, hogy a nyugellátási rendszereket a Solvency 2 alá nem tartozónak gondoljuk. Ugyanakkor a foglalkoztatási nyugdíjrendszerektől azért az elvárás kell, hogy legyen, hogy amit megígérnek, azt tudjuk ellenőrizni, tudjuk felmérni, hogy az ígéreteik azok valóságá válnak-e. Tehát szerintem ez is egy kulcsfontosságú dolog, hogy megfelelően felmérjük hogy az ígéretek teljesülnek-e a fogyasztók számára. Úgyhogy ilyen szempontból nem értem, hogy miért kéne ezeket a nyugdíjrendszereket másként ö, kezelnünk, ö, értékelnünk, mint mondjuk a biztosító társaságokat. Úgyhogy ebben a tekintetben szerintem a biztonságot szavatoló záradékok azok nagyon fontosak lennének. Ami pedig az átláthatóságot, a transzparenciát illeti, a jobb harmonizáció, főleg a kommunikáció vonatkozásában, a kedvezményezettekre gondolok itt, az alapvető. A raportőrtől azt hallottuk, hogy ne legyen mikromanagement. Ugyanakkor legyen azért differenciálás, hogy most egyértelműen fogalmazok-e a kedvezményezett felé, vagy pedig tényleg egyfajta mikromanagementről beszélünk-e, főleg az elvárások terén. Úgyhogy szerintem itt világosan kell differenciálni, mert nem minden követelmény fog mikromanagement kategóriába tartozni. Nyilván ők arra fognak hivatkozni, hogy mi mindent a legjobban tudunk kézben tartani, úgyhogy nem kell ide senki más, azért ez lehet, hogy túl messzire megy. Az, hogy hova mennek a pénzek, főleg a be, hogy a beruházásra használják ezeket fel, erről tudniuk kell a kedvezményezetteknek, a fogyasztóknak, és szerintem nem lenne meglepő, hogyha egy zöld képviselő azt mondja, a 29-es cikk értelmében, hogyha kockázatot értékelünk, akkor a hosszú távon a klímavédelmet is meg kell vizsgálnunk, vagy illetve ezt is tekintetbe kell vennünk. Tehát, hogyha olyan sémákba ruháznak be a, a nyugdíjalapok, akkor, akkor erről tudniuk kell a fogyasztóknak, ezeknek a beruházásoknak átláthatóknak kell lenni, főleg, hogy, hogyha még egyszer mondom, hosszú távú beruházásokról van szó, nem csak öt évről, hanem több évtizedes futamidőre szóló beruházásokról. Úgyhogy itt mindenképpen ebbe az irányba mutató módosítókat fogunk kidolgozni, a szén alapogazdaságoktól való elmozdulást tematizáló módosítókra gondolok, és szerintem ezeket a kérdéseket igenis fel kell vetni a nyugdíjalapokkal kapcsolatos vita során, és hogy Eslével, akit látom, hogy már megint forgatja a szemét, erről mindenképpen fogunk egyeztetni. Na, ezek lesznek a legfontosabb pontjaink, de meg kell erősíteni, hogy tényleg legyen óvatos a megközelítés, ebben egyetértünk, de jókunk van arra, hogy Európa miért nézi meg azt, miért érdekli, hogy miért fontosak ezek, és milyen hatásuk van a nyugdíjalapoknak, kinek a pénzét használják, mire, eh, ez összhangban van-e a környezettel, átlátható-e a kedvezményezettek a fogyasztók számára is. Számomra igazából ez fontosabb, mint a belső piac, mint jogalap. Úgyhogy várom a vitát, és biztos vagyok abban, hogy tényleg jó kis vitánk lesz. És szerintem ez egy Európa szerte megjelenő vita kéne, hogy legyen egész Európát, hogy be kellene ültetni itt a hajóba, és nem csak az érintett pár országnak. Hát igen, úgy tűnik tényleg egyfajta holland vita lesz, majd meglátjuk. Ma azonban a sedókon kívül is felszólalhatnak a vitában a többiek, úgyhogy Tomás van az első szót kért. Köszönöm szépen. Hát nem csak a hollandok kaphatnak foglalkoztatói nyugellátást, Nálunk Németországban 460 milliárdos volument fizetünk ki ilyen címen. Szerintem a görögök nagyon boldogok lennének, hogyha, hogyha ilyen pénzek felett gazdálkodhatnának, de nyilván ez nem az égből pottyant összeg, és Sophie mindig visszautalsz a múltra, és ez fontos, az sem jó, hogyha a jövő generációi terheljük, és persze, nekik is biztosítanunk kell a jövőt, de ez, ez nagyon szorosan összefügg egyébként is a, a nyugdíjakkal. A foglalkoztatói nyugdíjak is ide sorolhatók. De Németországban mindig is úgy volt, hogy a szociális partnereket bevontuk a tárgyalási folyamatokban, tehát amilyen rendszerünk most van, az egy közös akaraton alapuló rendszer. Két évvel ezelőtt az ECOM-ban már tartottam egy előadást, egy jelentés kapcsán erről, biztosan hallották, nem volt tartózkodás, alig volt elutasítás, és nagy többséggel megszavazták a jelentésemet. Remélem, hogy ez most is így lesz, hiszen tényleg közelítünk egymás felé. Annak idején viszont nagy volt a különbség, az 50-es cikket vettük alapul, az az ekonom belül volt saját kompetenciánk, illetékességünk, az Employment, a Foglalkoztatásügyi Bizottság volt a másik illetékes, és most tudunk állásfoglalást készíteni az Amploá felé. A most, ami a bizottsággal kapcsolatban elhangzott, ezt nem teljesen értem, mert annak idején az hangzott el, hogy a szolvencia rendelkezéseket ne pakoljuk bele itt a foglalkoztatói nyugellátásra vonatkozó témakörbe. Juncker nekem úgy tűnt, hogy azért úgy gondolt, hogy nem kellene ezt illetve hogy késznek kellene, hogy legyünk arra, hogy ezt most napirendre tűzzük. És itt is elhangzott ez. A tanácsnak voltak aggájai, nem is kicsik, de azért, mert egyszerűen mások a tapasztalataink. És te is elmondtad, vannak nagyon magas ö, ö, nyugdíjaink bizonyos országokban, máshol meg ezek a nyugdíjak nagyon alacsonyak. Úgyhogy lehet, hogy egymás modelljeiből is tanulhatnánk nem arról van szó, hogy a foglalkoztatói nyugdíj léte az, amely gondot okozna. Itt a 0%-os adó a probléma. Mert nem lehet befektetni ezeket a pénzeket. Én bízom abban, hogy a nyugellátói rendszerek rájönnek arra, hogy érdemes beruházni, akár a Juncker terv hatására mert szükség van a magán ö, alapokra, akik látják, hogy hová érdemes beruházni. Úgyhogy ki kell keresni azokat a projekteket, amelyek valóban biztonságosak, amelyek jövőorientáltak, és hát erről kellene majd döntést hozni európai szinten. Bízom benne, hogy lesznek is jó döntések. Még egy nagyon fontos tényező, Szofi. A fizetés képtelenség elleni rendelkezések azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan cég volt nyugdíjalapok tekintetében, ahol felmerült a fizetésképtelenség, tehát az ez elleni biztosítás szerintem egy nagyon fontos eszköz. Nálunk azt hiszem kettő volt összesen az alapok közül, amelyek csődbe mentek. És még egy dolog, ami nem világos sok szám, mm, ami nem világos számára. Nem akarjuk itt megbékiózni a munkavállalókat és kötni őket egy nyugdíjrendszerhez. Nem erről van szó, az én országomban valami olyasmit szeretnénk, amit régről nem is fogadtak el a bizottság tagjai. Mi azt szeretnénk, hogyha meghálálnák azt, hogyha valaki hű egy üzemhez, egy munkahelyhez. Valaki azt mondja, hogy ó, hogyha valaki foglalkoztató nyugdíjat kap, az már önmagában olyan magas, hogy biztos csak azért mennek ilyen helyre, nem, nem erről van szó. Szerintem, hogyha valaki lojális, akkor azt tényleg értékelni kell, honorálni kell. Az, hogy a szolvencia kettő alá ezt nem akarjuk besorolni, az jó, de nem vagyok benne biztos, hogy ez így lesz-e. És amit Ashley Fox mondott a hatástanulmányokat illetően, hát itt van még tennivalónk. És ami pedig a delegált aktusokat, a felhatalmazáson alapuló aktusokat illeti, Sajnos ezek mindig elkerülik a demokratikus struktúrákat, szerintem ez nem egy egészséges trend, nem, a, nem jó, hogy ezt támogat, ha ezt támogatják. Ami a transzparenciát, a zöldek felvetése, szerintem ez teljesen helyes felvetés, hová ruházzunk be, kinek a pénzét, mi lesz belőle, szerintem ez helyes. Én egyébként a reklám szakmából jövök, ott csináltam karriert, és hát nem csak az onnan származó eh, nyugdíjrendszert, vagy az arra vonatkozó nyugdíjrendszert ismerem, hanem a másikat is. Ez nem is baj, hogy hát az embernek van tapasztalata, de más országból érkező tapasztalatokat is érdemes megszívlelni. Főleg, hogyha a különböző partnereket majd meghallgatjuk, akkor hívjunk olyanokat, akik a, eh, el tudják mondani, hogy mik a szabályok, mert ahogy Szofi fogalmazott, csak a gyémánt az örök. Próbáljuk meg megmutatni azt, hogy a rugalmasság az egy fontos tényező, és sajnos akiknek nincsenek még tapasztalataik a foglalkoztatói nyugellátás biztosító rendszerekkel kapcsolatosan, azoknak ez egy fontos tapasztalat lehetne. Yes, I, I would just like to eliminate... Nos, szeretnék tisztázni egy félreértést. Kedves Tomás, mert te arról beszélsz, hogy a foglalkoztatói nyugdíjrendszernek nincs intergenerációs vonatkozása, de nagyon is van. Mert a fiatalok befizetnek egy nyugdíjpénztárba, amely aztán a maga idejében, illetve megfelelő rendszerben kifizeti a nyugdíjakat. Sőt, ez kötelező rendszer. Tehát minden okunk megvan arra, hogy generációk közötti szempontokról beszéljünk. Tehát ne tegyünk úgy, hogy ez csak az első pillért érinti, a másodikat is, nagyon is. Tehát amit te betrip strajenek nevezel, illetve a munkaerő munkahelyre való ö, vándorlás ellen szólaltál fel, ez nehogy már ez határozza meg, hogy az emberek milyen pályafutást választanak maguknak. Döntsék el ezt ők. Akár vándorolnak, akár az egész munkában töltött életüket egy eh, helyen is tölthetik, legyen megfelelő nyugdíjuk, mindenki vegyen részt a közteherviselésben. Eh, legyen 17 vagy 70 éves, a, mindenképpen számíthasson megfelelő nyugdíjra arányosan a befizetéseivel. És igazából most pont nem ez a helyzet. Aránytalanul sokat fizetnek be a fiatalok, és amit a végén kaphatnak belőle, az nem lesz ennek megfelelő. Tehát a mai idősek arányában többet kapnak, mint amire a mostani fiatalok számíthatnak, tehát ezt meg kell vitatni. Nachdem ich jetzt... Miután senki más nem kért már szót, vagy mégis, te Annelies Dotz szó. Thank you, Chair. I'll, I'll be Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék csak szólni. Némileg aggasztónak találom a vita néme vonatkozását Számos felvetett problémát én magam is osztok, és nem azért, mert én a különböző magánérdekeket, vagy a szakszervezeti álláspontot védem, egyáltalán nem erről van szó. Bár egyébként vállalom, hogy magam is szakszervezeti tag vagyok, mint sok millió munkavállaló a hazámban. Először is emiatt, mivel a foglalkoztató nyugdíjrendszerek egyszerűen jobban teljesítettek számos tagállamban, ezért alakultak ki a magánrendszerek. Ezt ismerjük el. Elméleti szakemberként én magam is egy nagyon nagy nyugdíjpénztár tagja voltam. És az irányítási mechanizmusokat kialakítottuk ezen az oldalon, ezeket lehetne használni. Egyeztettünk rendszeresen a szakszervezetekkel, illetve a kormányzati partnerekkel, és megfelelő szabályokat alakítottunk ki. Nagyon sok helyen nincsenek ilyen jó szabályok a magánszférában például ahol a zöldek képviselője például említett, illetve e, ilyen szabályokra utalt. A nyugdíjrendszerek egészéről nem biztos, hogy célszerű vagy lehetséges beszélni, hanem inkább konkrét vonatkozásokról kéne szólni. Óriási férfiak és a, nyugdíj, és a nők nyugdíj szintje között a különbség. Tehát a foglalkoztatói modell fokozatos átállítása a magán tőke alapú rendszerre számos problémát vet fel. És úgy érzem, hogy ez fontos, ne legyenek tabuink, de arról van szó, hogy számos tagállamban a nyugellátásnak szerves rendszerre alakult ki, és ennek részét képezik a jelenlegi nyugdíjpénztárak. Beszéljük meg, hogy mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik jól, és be kell vonni minden érintettet. Én aggasztónak találom, hogy a korábbi egyeztetésekben még szerepelt a foglalkoztatási szakbizottság, most ebben a körben pedig nem, tehát érdemes újra bevonni. Máskülönben a szociális partnerek, illetve érintettek nem tudják a fontos mondani valóikat eljuttatni hozzánk, és nem képviselhetik a sok millió európai polgárt. Köszönöm. Köszönöm, Annelies, és most az órára tekintek. Úgy látom, hogy még 10 percünk van a menetrend szerint. Akkor ez még elegendő az, hogy a bizottság és az előadó szót kapja, hogyha más kolléga nem kér esetleg újból szót, nem, akkor Lézner úr öné a szó a bizottság részéről, tessék. Mikrofont kérünk. Oh yeah, now it's working. Okay. Most már működik a mikrofon, köszönöm a szót. fontos, hogy hallják, amit mondok, és köszönöm szépen az eddigi vita lehetőséget, illetve a munkaanyagot, amelyet az előadó bemutatott. Ezt mi korrekt elemzésnek tartjuk, nincs vele kapcsolatban ellenvetésünk. Számos észrevétel hangzott el. Sokkal egyet is értünk. Kettő-három érdemel kiemelést, úgy gondolom hogy miért az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy miért szeretnénk egy kettes típusú eh, rendszert az egyes után kialakítani. Hát azért, mert a határon átnyúló jelleget szeretnénk erősíteni, illetve a minimális irányítási és átláthatósági szintet szeretnénk elérni. El kell érnünk az alapfeltételeket. Az irányelv bizonyos rendelkezéseket hozott. Jó-e kellőképpen a rendszer, vagy tovább kell-e fejleszteni ezek az alapkérdések. Úgy gondoljuk, hogy most van itt a megfelelő időpont, hogy tovább fejleszünk a rendszert. Aztán elhangzott, hogy átalakulóban van a nyugdíj háttér Európában, és ezért a befizetés alapú rendszerekre kellene áttérni az arányos tőkefedezeti rendszerre. Számos tagállamban egyelőre foglalkoztatói nyugdíjrendszer még nem alakult ki, nem vezették be az intézkedéseket. Szerettünk volna világos iránymutatást adni, illetve alkotni. Lehetővé téve, hogy a tagállamok saját pénztárakat alkossanak, hozzanak létre, vagy pedig lépjenek be már meglévő és jól működő nyugdíjpénztárakba. nem is annyira a négy-öt foglalkoztató nyugdíjrendszerrel rendelkező tagállamra kell koncentrálnunk, hanem arra a nagyobb számú tagállamra, ahol ezek még nincsenek bevezetve. Tehát azt gondolom, hogy az európai vitának ezzel kell majd foglalkoznia. A cél az, hogy fejlett és jól működő foglalkoztatói nyugdíjrendszer alakuljon ki minél több tagállamban, és úgy gondolom, hogy ehhez tudunk hozzájárulni a kritikusabb észrevételekre is szeretnek reagálni. A szociális vonatkozásra, illetve dimenzióra térnek ki. A nagyobb részben a bizottsági, kisebb részben a tanácsi álláspont nagy felelősséget helyez a foglalkoztató nyugdíjpénztárakra. Nem kérdőjelezzük meg a tagállamok képességét a foglalkoztatói nyugdíjpénztárak irányítására, felügyeletére, megfelelő kockázatkezelés mellett. Fontos szociális vonatkozásból ez, hogyha a szociális célt el szeretnénk érni, akkor először is arról kell gondoskodni, hogy megfelelő hozamot termeljenek ezek a nyugdíjpénztárak a tagállamban, hogy a szociális kiszámíthatóság jellemezze őket. Tehát ehhez hatékonyabb irányításra, felügyeletre lesz szükség. Úgyhogy a bizottság nem kérdőjelezi meg a szociális vonatkozásnak az érvényét és fontosságát, de megfelelő szabályozást látunk szükségesnek. Aztán, ami a másik kérdést illeti, hogy a hatás vizsgálatot elvégző testület, illetve a bizottságnál a hatásvizsgálatot végző testület intézményen szempontból, ez egy tanácsadói testület, és a kollégium úgy döntött, hogy ez így legyen, tehát ez az első válaszom. A másik pedig hogy ennek a testületnek alapvetően konkrét bizonyítékokra kell alapozni a jövőre vonatkozó terveket. És ez nagyon nehéz, mert hogyha megnézzük a határon átnyúló területnek a fejlődését, akkor azt látjuk, hogy egyes összegek potenciálisan mozognának a határokon át, de nincs adatunk arra, hogy mondjuk tíz éves távlatban előre tudjuk jelezni, hogy a határon átnyúló mozgások milyen képet eredményeznek. Tehát Igyekszünk ezt kimutatni, de el kell fogadnunk, hogy lehetetlenség, ez egy lehetetlen feladat, hogy olyan adatokkal rendelkezzünk előre a jövőről, hogy ez biztossá tegye a döntésünket. Tehát a bizottságnak gyakorlatilag politikai döntést kellett hoznia, ugyanígy a tanácsnak is. Az eddigi adatokra támaszkodva született meg a döntés. Úgyhogy ezt a politikai vitát le kell folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és akkor utolsóként Brian Hayes, az előadónk kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tényleg őszintén szívből köszönetet mondanék valamennyi kollégának és árnyék előadónak az eszmecseréért, hiszen ez egy kiváló első eszmecsere volt erről a javaslatról. Thomas Mann eh, látogatását is szeretném eh, elismerni, hiszen az ő szakértelme ezzel kapcsolatban valóban eh, nagyon és üdvözlendő hozzájárulás lehet ez az eszmecseréhez. 44-1 arányban alakult a, a szavazás korábbi javaslatokkal kapcsolatban, és szeretném itt megemlíteni. A foglalkoztató nyugállátás esetében elsősorban ugye a munkázatokról van szó, akik a befizetéseket eszközök. De hát beszéljünk az alkalmazottakról is, a munkavállalókról, akik tulajdonképpen a jövedelmük bérük egy részét teszik be ebbe a közösbe, és ez egy jövőbeli közös haszon érdekében alakult ki ez a rendszer munkáltatós munkavállalók között. Én, én örülök, hogy ezzel kapcsolatban egy vélemény kerül kidolgozásra a munkáltatók is, hogy mit e, szeretnének, illetve a munkavállalók céljai, véleménye is érdekes, de a munkáltatók szempontjából kulcsfontosságú az, hogy az a rendszer, amit ők alkalmaznak az adott cégnél, abban ők higgyenek és mögött álljanak, és fontos, hogy ők tudják, akár kisebb-nagyobb cégről van szó, hogy mibe fektetnek be a nyugdíj ellátási rendszer keretében, hiszen ez az ő jövőjüket fogja meghatározni. És az ő jövőbeli nyugellátások szempontjából is kulcsfontosságú, tehát az átláthatóság, tehát, hogy milyen befizetések, milyen befektetések e, kerülnek végrehajtásra, ezt elismerem. De ugyanakkor vannak olyan tagállamok, ahol igencsak komoly e, nyugdíj felül, vizsgálat és felügyeleti rendszerek kerültek kidolgozásra, ahol nagyon komoly információkat kell szolgáltatni. Más tagállamokban ez a rendszer, ez a felügyeleti rendszer nem került ilyen magas szinten bevezetésre. Nem mondom, hogy egyik a jó vagy a másik, de a jövő mindenképpen az, hogy egymástól tanuljunk, és örülök, hogy ezt a kollégák is említették, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, arra vonatkozóan, hogy a múltban ez hogyan történt, és egyetértek Szofival, hogy itt nem négy-öt ország ügyéről kellene, hogy szó legyen. Szó legyen. Nem szabad ö, csak az ő helyzetükkel foglalkozni, hanem valamennyi tagállam szempontjából fontos ez, hiszen a nyugdíj ellátás nyilvánvalóan fontos lesz mindenki számára. A jövőben óriási deficitekkel rendelkeznek ezek az ellátórendszerek nagyon sok országban, és és az egyes pillérbe tartoznak ugye általában az állami, a szociális ellátó, a szociális védelmet nyújtó rendszerek, de ezen kívül a foglalkoztató nyugellátás is egy jó megoldás. Tehát egyetértek a bizottsággal. A bizottság és a tanács úgy gondolta, hogy mi is vizsgáljuk meg azt, hogy létrehozható-e egy olyan rendszer a második pillérben, amely nem bürokratikus, nem jár további extra költségekkel, és amely segíteni azt, hogy egyre több ilyen foglalkoztató nyugellátó intézmény jöjjön létre. Az elmúlt 12 évben nem láttuk azt, hogy ezt sikerült volna elérni. Éppen ezért ambiciózusnak kellene lennünk a polgárok érdekében, bármely uh, tagállamról legyen és szó, ahol esetleg ilyen rendszer kidolgozáson gondolkodnak. Különösen azon országokban, ahol már komoly hagyománya van a foglalkoztatói nyugellátásnak, az esetükben ugye ők már nagyon sok munkát fektettük ebbe, de Szofi joggal mondta azt, hogy hát ez nem jelenti azt, hogy nem kellene megkérdőjelezni és megvizsgálni azt, hogy mit történik ezekben a már ilyen hagyományokkal rendelkező országokban, hiszen Hollandiában is komoly ö, negatív tapasztalatokra ö, derült fény, és ezért meg is változtatták a foglalkoztató nyugellátó rendszerükkel. Aztán a befektetésekre vonatkozóan is kaptunk egy kérdést a zöldektől. Én azt gondolom, hogy lehetőség rejlik ebben a véleményben arra, hogy, hogy a Juncker terv következtében átgondoljuk a, a foglalkoztató nyugatlátással kapcsolatos átláthatóságot és tájékoztatási rendszereket, hiszen fontos, hogy a, a munkavállalók bizalommal forduljanak az ilyen nyugellátás nyújtó intézmények felé. És valamelyik kolléga árnyék előadó felé fordulva mondom, hogy én valóban nyitottan közelítem meg ezt a kérdést, e, szeretnék együtt dolgozni és ezt megcserélni a többi kollégával, és mindenképpen az a célom, hogy említettem, hogy egy nyilvános meghallgatás, egy közmeghallgatás eh, szervezzünk, és annak keretében is megvitassuk ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönjük, Brian. A továbbiakban. Hát, nem is tudom, de június 15-16-án fogjuk a véleménytervezetet megvitatni, és szeptemberben kell majd a módosítókat benyújtani, és ha minden igaz, akkor novemberben fogunk csak szavazni erről a témáról. Tehát van bőven időnk, hogy izgalmas eszmecsereket folytassunk, ahogy van, ezt már ma az első eszmecseren is láthatok. Köszönöm az érintetteknek a részvételt, és akkor most visszatérnék a négyes napi rendi pontra, amelyet uh, most tűzünk rendre, a növekedés és a munkahelyteremtés szolgáló beruházásokról szól, ez a gazdasági társadalmi területi kohézió előmozítása az Unióban. Az Európai Bizottság eh, on kívül itt egy saját kezdeményezési vélemény is kidolgozásra kerül a Regi Szakbizottság részéről, és a az ECON egy véleményt dolgoz ki ezzel kapcsolatban, Kostas Mavrides, ugye a mi előadónk, és már módosítók is kerültek benyújtásra, de először is akkor Kostas Mavrides kollégája szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom, hogy esetleg néhány percet adjak el a kollégáknak, hogy mindenki elindulhasson oda, hova szeretne. 80 módosító került benyújtásra, és nem fogok itt részletes megvitatásba bocsátkozni ezekkel a módosítókkal kapcsolatban. Én a felvetett kérdésekre, témákra fogok koncentrálni, amelyek megjelentek ezekben a módosítókban. Először is szeretnék egy konkrét eh, módosítva kitelenek Kárés úr eh, felhívta figyelmet arra, hogy az enyém harmadik cikke értelmében a társadalmi területi gazdasági kohézió előmozdítása a tagállamokban hogyan is kezelendő, hogyha és ennek fényben a hatékonyság és a szolidaritás ugyanannak az érmének képezik a két oldalát, és hát meg kell látnunk, hogy néhány módosító annyira részletekbe bocsátkozik, és olyan technikai részletekre terül ki, amelyek tulajdonképpen már a mi véleményünk hatáján túlmutatnak. Aztán többen kértek törlést, Például a beruházási záradék a kapcsolatban, vagy a struktúrális alapok kófinanszírozásával kapcsolatban, a deficit számítással kapcsolatban, a stabilitás és növekedési paktummal kapcsolatban, és sok más egyéb kérdésben is felmerült az az óhaj, hogy töröljünk bizonyos részeket vagy a kkv szerepével kapcsolatban is módosítók kerültek benyújtásra. Mindez szem előtt tartva be kell vallanom, hogy várom az árnyék előadókkal folytatandó ö, beszélgetést a holnapi napon. Én attól tartok, hogy nehéz lesz kompromisszumra jutnunk, hiszen úgy tűnik, hogy a módosítók egy része e, mondhatni ellentmond egymások, nagyon is eltérő nézőpontból közelítik meg a véleményben foglaltakat. Amit szeretnék itt világossá tenni, az a következő. kohéziós politikával és a szolidaritással kapcsolatos valamennyi kérdés esetében szem előtt kell tartanunk, és világosá kell tennünk minden dokumentumban, hogy a kohéziós politika valamennyi tagállamra vonatkozik, valamennyi régióra is vonatkozik, de ugyanakkor ugye válság, válságot élünk meg, és hát látnunk kell, hogy bizonyos régiók, bizonyos tagállamok súlyosabban érintettek a válság által. Ez tény, ez senki sem tagadhatja. És amikor kohéziós politikáról van szó, akkor bizony itt viszonyítani kell, viszonyítani kell egyes tagállamok helyzetét egymás. Aztán tudjuk, a bizonyos régiókban nagyon magas a munkanélküliség. Ezt figyelembe kell venni. Nem lehet csak általános szinten megállapítani bizonyos dolgokat, hanem összehasonlítást kell végeznünk az egyes tagállamok és régiók között. Amit szintén nagyon fontosnak tartok valamennyünk számára, az az, hogy holnap tényleg őszinte eszmecserét kellene folytatnunk az árnyékelőadókkal, és akkor reméljük, hogy számos pontban kompromisszumra tudunk jutni. És akkor és számos kérdésben együtt egyetértésre tudunk jutni, és egy általános megközelítést tudunk alkalmazni, tudunk abban, hogy melyik azok a kérdések, amelyek bele kell, hogy kerüljenek a véleménybe aztán vannak bizonyos dolgok, ahol eltér a véleményünk, és ott viszont lehet, hogy nem jutunk kompromisszumra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Kostas, ezt a bevezetőt. Először is Iván Maletics lesz az első elő, árnyék előadónk, aki szól. Ahogyan az előadó már nagyon helyesen kiemelte, nagyon sok pontban még bizony megállapodásra kell jutnunk a holnapi megbeszélésünkön. Szeretném kiemelni azt, hogy nagyon fontos szem előtt tartani a, a kohéziós és a gazdasági politika közötti szoros összefüggését. Nem lehet szétválasztani ezt a két területet a fenntartható államháztartás és a fenntartható nemzeti gazdaságpolitika a célunk, eredmény orientált gazdaság és regionális szakpolitikákra van szükségünk. Ezt folyamatosan szem előtt kell tartanunk, nem szabad megfelelkezünk erről, amikor amikor arról beszélünk, hogy a gazdaságpolitika és a kohéziós politika között bizony kapcsolódásnak kell lennie. Számos módosító pontosan ezt kívánja kiemelni, és remélem, hogy a holnapi találkozónk során meg tudjuk majd vitatni ezt a kérdést is. A közös politikának nyilvánvalóan az európai szemeszter végrehajtását kellene, hogy támogassa a specifikus ajánlások tükrében. Az európai szemeszter célja pedig azt kellene, hogy legyen, hogy a versenyképességet, az administratív képességeket erősítsük, illetve a strukturális reformok végrehajtása is egy további cél, a kohéziós politikák megfelelő végrehajtásával, a támogatások abszorpciójával tudjuk ezt ugye elérni. És most megnézzük a különböző módosítókat, hát komoly nézetkülönbségeket látunk itt az egyes kollégák között, különösen a társfinanszírozás tekintetében. És azt is szem előtt kell tartanunk, hogy az európai eh, alapokból származó támogatások csak egy finanszírozási forrást jelentenek, számos más országonként változó források vannak, még az Európai Uniós támogatások csak egy ilyen finanszírozási forrás jelentenek. És a teljes nemzeti eh, fejlesztési, fejlesztési és annak finanszírozási tervét különböző források alapján kell kialakítani. Vannak partnerségi megállapodások, ugye, ahol az operatív programok támogatása kerül lefektetésre, a Nemzeti Reformprogram, illetve a konvergencia program keretében um, össze kell kapcsolni ezeket a különböző területeket, hogy valamennyi finanszírozási lehetőséget meg kell ragadniuk a kormányoknak, de ezeket uh, egymással konzisztensen kellene felhasználni, nem lehet a különböző forrásokat különböző célokra fordítani, uh, nem lehet egymásnak ellentmondó célokra fordítani, vagy nem nincsenek értelme. És, nincs, és a nemzeti társfinanszírozást nem kellene kizárni a deficit számítás során, hogyha a nemzeti politikáknak részét képezik ezek az uniós támogatások is, de hát az ezzel kapcsolatos részletekre még kitérhetünk később is. Megemlíteném azt, hogy néhány módosító már megjelent Dolcs Tamás véleményében, ő ugye az illetékes előadó a regé részéről, tehát talán akár ezzel kombinálva alakíthatjuk mi is a mi véleményünket, mi kerül bele és mi nem. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Nie trudno zauważyć, że... Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás témája összefügg a beruházási tervről szóló vitáról. És azt hiszem, hogy nagy érdeklődésre tart számot ez a témakör. Egyrészt nagyon jó az, hogy a beruházásokra horizontálisan tekintünk, ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy a kohéziós politikának az eredeti szerepét azért ne tévesszük össze a strukturális célkitűzésekkel. A kohéziós politikának a célja az az, hogy a különböző felettségi szintek és élet színvonalbeli különbségeket csökkentse. Tehát nagyon pozitív a hatása, hogyha különbözőek a gazdasági felkészültségi szintek, de ez nem makrogazdasági megközelítés. És a reformokat, a nemzeti reformokat nem fogja tudni helyettesíteni a kohéziós politika. Sőt, az egyes tagállamoknak az illetékességét sem szabad, hogy csorbítsa. Én azokat a módosítókat fogom tudni támogatni, amelyek ebbe az irányba mutatnak, ami az ötös cikket illeti, nem nyújtottam be ezzel kapcsolatosan módosítót, voltak mások, akik ezt megtették. Egy kommentárt viszont szeretném, hogyha megengednének. A társ finanszírozásból az EFIS-t le kellene vonni. a KKV-kkal kapcsolatban és a PPP-kkel kapcsolatosan jó magam is megfogalmaztam módosítókat, és az ugyanebbe az irányba mutató egyéb módosítókat is fogom tudni támogatni. Hogyha a projekteket választunk ki a beruházási terv keretében, akkor nem szabad azt megengedni, hogy egyik eszközről majd ugrándozzanak a másikra, hanem ez egyfajta kiegészítő eszköznek tekintendő eszköz legyen. És ez a PPP-k vonatkozásában ösztönző hatású lehet, amire mindenképpen szüksége van az európai gazdaságnak. Azt nem engedhetjük meg, hogy az Európai Uniós országokat euró és nem eurós országokra differenciáljuk. Azokat a módosítókat is fogom támogatni, amelyek azt mondják, hogy a közigazgatási kapacitásokat meg kell erősíteni és akik a közös belső piacnak az erősítését is szavatolják. Viszont az, hogy mélyebb integráció a bankunió révén alakuljon ki, ezt nem tudom támogatni. Tacára annak, amit a jelentéstevő elmondott, én azt gondolom, hogy jó az esély arra, hogy a végén egy jó szöveg születhessen, és azt gondolom, hogy holnap ez sikerülni is fog. Köszönöm. Köszönjük szépen, Stanislav! Nikolaj képviselőnek kéne felszólalni az Alde nevében, de nem látom. Bernió képviselőt se látom a GUE részéről, vagy bárki más a GUE részéről nem látok itt körünkben. Úgyhogy Örnesznek adom meg a szót a zöldek nevében. Parancsolj! Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Már az elmúlt alkalommal is elmondtam, hogy megfelelőnek, észszerűnek tűnik nekünk ez a szöveg, nagyon fontos elemeket tartalmaz a szociális biztonság szempontjából. Van még egy pár módosító, amelyeket fontosnak vélünk. És nyilván arról a logikáról is szó van, amiről a raportőr is beszélt, ezekkel kapcsolatos problémái vannak az infrakciómnak, de hát ezekre ki fogunk majd még térni. Ami a Juncker tervet ismeri, mindenképpen észszerű az, hogy semlegesebb legyen a megfogalmazás a 31-es pontra vonatkozóan. Ugye itt vannak különbségek az egyes frakciók tekintetében, úgyhogy itt mindenképpen semlegesebb megfogalmazásra kellene törekednünk a Juncker tervvel kapcsolatosan. Aztán második megjegyzésem. Egyes módosítóknál szeretnénk olyan elemeket is bevezetni, amelyek összefüggenek a különböző stratégiai projektek kiválasztási folyamatában. Mindenképpen azokra a projektekre kell hangsúlyt helyezni, amelyek a szociális és a környezeti hozadékkal is bírnak. Ezek a 60-as pont alatt szerepelnek, aztán a 64-es pontban, ott ugye annak a szükségességére utalunk, hogy szub tagállami és az EFC közötti koordináció és együttműködés az működjön, úgyhogy ennek mindenképpen szerepelnie kell egy kohéziós tematikájú jelentésben, de hát az előttem is szólók is elmondták már, hogy a kofinanszírozást, a tárfinanszírozási mm, konstrukciókat ki kell majd ö, rekeszteni a, a deficit számításnál. Aztán a néppárti és az aldés képviselők is nyújtottak be módosítókat, amelyek olyan irányba mutatnak, mely szerint a fiskális konszolidációra és a gazdasági növekedésre szükség van, mert éppen a periférián elhelyezkedő országokban azért a kohéziós politikának az eredményeit sajnos pontosan a megtakarításokkal verték szét, és ezáltal a kohézió, mint olyan, nem teljesülhetett. Úgyhogy ezt a politikát, mint megközelítést ezért teljesen elhibázottnak tartjuk. A jelentésnek arra is rá kéne mutatni, hogy hogy akarjuk Európában javítani a kohéziót. Úgyhogy ezeket a modisítók, amelyek most ebben a formában vannak itt előttünk, szerintem nem jók a jelentésnek a javításához. Vannak azonban nagyon jó módosítók is, például azok, amelyek arra a veszélyre hívják fel a figyelmet, hogy vannak olyan projektek, amelyek különösen nagy terhet jelentenek az országok büdzséjére, és Fernández képviselőtársunk az SND-től fogalmazott meg egy módosítót, ahol az akár a munkanélküliek juttatásának fizetése is felmerülhetne ebből az alapból. Ez is egy viszonylag jó elképzelés, ezt fel fogjuk tudni karolni. Elnök, köszönjük szépen, Ernest! A bizottság itt nagyon-nagyon vehemensen írt és vetett papírra gondolatokat, nem tudom, hogy ők is kérik-e a szót, ha már ilyen szorgalmasan jegyzeteltek. Igen, köszönjük szépen. Nos, egyet értünk a legtöbb megfogalmazással, felvetéssel, ami elhangzott, különösen azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben a nemzeti kormányoknak nem sikerül a kohéziós politikai célkitűzéseket betartani. Hát a korábbi jogalkotási ciklusban azok az országok kaptak támogatást, amelyeknél a válság különösen erősen mutatkozott, és a kohéziós politikának a, az eredményessége és a hatása, az országokra ható, gyakorolt hatása az egyik leg, legfontosabb elem. Úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani, hogyha vannak a kohéziós jelentéssel kapcsolatosan kérdéseik, akkor nagyon szívesen válaszolok ezekre. Elnök, köszönjük. Akkor utolsóként a vitában visszaadnám a szót Kosztásznak, aki a jelentéstevőnk. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid kommentárt fűznék az elhangzottakhoz. Azt hiszem, hogy egyben mindannyian egyetértünk, legalábbis egy aspektust illetően. A kohéziós politika és a gazdasági politikák természetesen együtt járnak. Tacára ennek azt gondolom, hogy ott, ahol már nem egyezik a véleményünk a tekintetben, hogy a kohéziós politikát milyen mértékben kell alkalmazni, végrehajtani, anélkül, hogy egyértelmű legyen a kapcsolat a specifikus feltételezésekre vonatkozóan a nemzeti szintű gazdaságpolitikák vonatkozásában. Hogyha abban egyetértünk, hogy a kohéziós politikának a nemzeti gazdaság az alapvető eleme, akkor ez az egyik csapásirány, de ez nagyon messze visz minket onnan, hogy mikrogazdasági feltételezéseket fogalmazzunk meg. Meghallgattam mindenkit, szerintem nagyon konstruktív lesz a vitánk holnap, és azt gondolom, hogy majd innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök, köszönjük szépen a jelentéstevőnek! Április 20-án fogunk itt a szakbizottságon belül szavazni, a mint illetékes negyedikén vagy ötödikén májusban. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárjuk, és akkor a tízes napirendre térünk át, bármi egyéb, ami pedig nincs, és a 11-es pont alatt berekeztem az ülést, a 11-es pont az annyi megjegyzést, hogy április 20-án 15 és 18 óra 30 között fogunk újra találkozni az ECOM-ban. Minden jót kívánok addig is, viszontlátásra!